Jó reggelt kívánok, fogjunk is hozzá a napi rendszerinti munkákhoz a koordinátorok ülésének értelmében. Ez pedig az, arról szólt, hogy két módosító javaslatot, javaslattal kiegészítjük a napi rendet. Az IMCO lesz az egyik. portanto esta é a última oportunidade. A módosító javaslatok beadásának most lesz a határideje, tehát most van az utolsó lehetőség arra, hogy valahogy befolyásoljuk a, az IMKO bizottság jelentését. Hogyha nincsen ellenvetése senkinek, akkor nézzük a 12-es A. Ez lesz a 12-es A pont. Vamos então à votação. Akkor pedig folytatjuk is munkánkat a szavazással, tehát csak egy napi rendi változásra beszéltünk, de hát annyi baj legyen. Most pedig az elektronikus szavazást megkezdjük. Az első pedig a nyolcas pontról. Uh, primeiro ponto é ponto 13, igualdade entre homens e mulheres na União Europeia. Tehát a 13-as pontot előre vesszük, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban 2010-ben Maria Nedelcseva előadó megkapja a szót, hogyha kívánja, de nem. Nem kíván hozzászólni, úgyhogy javaslom, hogy azonnal kezdjük is meg a szavazást. Mindenki felkészült a szavazásra? Nagyon sok szavazásra kerül ma sor, nagyon sok jelentésről szavazunk. Először akkor kezdjük a 47-es módosítóval mellette. Ellene. Ellenőrizzük. voto está encerrado. Lezárom a szavazást. Elutasítva. kérem, hogy emeljék fel a kezüket, akkor nem lesz szükség elektronikus ellenőrzésre. 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk 50-es mellette. Nem, előbb a 49-es módosítóról Parvanova módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötveres mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ample 2 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emperor 11 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az ember 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazás Elfogadva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, legalábbis azt gondolom, de legjobb lesz, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 53-asról szavazunk most. Le is zárom a szavazást. Elutasítva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az Ample 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ember 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tiz 28, Ember 28 mellette ellene tart, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ampel 14 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Le, tehát a 14-esről szavazunk. Ellene. Brita ellene. Lezárjuk a szavazást. Tehát lezártam a szavazást. megismételjük az elektronikus szavazást az MP14-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette, mellette, ellene, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát 66-os, illetve a 26-osok azok azonosak, lezártam a szavazást. Elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ample 17 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Meg, tehát a 17-esről lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es mellette 69-esre szavazom. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetvenes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 3 mellette, ellene, tartózkodás. Egy pillanat, ezt is ellenőriznünk kell. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítva. az ALDE képviselő ellene szavazott. Most pedig 74-es, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük. 31-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 76-os mellette, ellene, tartózkodás, e- ellenőrizzük Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem, jóvá hagyva. Nikolaj asszony mellette szavazott. Jó, akkor elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás, Ample 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a 82-essel folytatjuk mellette. 82-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ebből 34 nem. Erről nem szavazunk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellett, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második részről és nem szavazunk. 91-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Empel 35-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene e, az ALDE ellene 93-asról szavazunk mellette akkor elfogadva 94-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel 29 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazás. 29-es. Lezárom a szavazást. elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös két második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene el, elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es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 hiszen a 102-es már tartalmazta ezt, akkor a 104-es szintén okafogyottá vált. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette 106-107 együttesen mellette Nem. Először a 106-osra szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most a 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 111 mellette, mellette, 111 mellette, most ellene, tartózkodás elfogadva 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ebből 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, ebből 26. Nem, erről nem szavazunk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös szóbeli módosítani után ellene, nem? Akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E, e egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva aztán 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es, tehát a 41 ellenőrizzük. 41-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-est elutasítottuk. Negyvenes mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellett, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mell első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, tart, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyesről szavaztunk. Akkor pedig úgy gondolom, hogy hogy a 12-estől 17-esig egyben blokkban szavazhatunk egyetért mindenki ezzel mellette. Tehát nem, nem. 12-estől 15-ig szavazunk együttesen. 12, 13, 14, 15 mellette. 12, 13 és 14, ez egy újabb változat. 12, 13, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os, 17-es, ezekről most tényleg együtt szavazhatunk, mellette, ellene, Na jó, akkor külön 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor a végső szavazás elektronikusan a teljes jelentésről. Me megnyitom, lezárom a szavazást. 22 szavazat mellette, 24 ellene. Gratulált Nedelcseva asszonynak. Hát 22-en szavaztak mellette, ketten ellene, és így elfogadtuk ezt a jelentést. Maintenant, c'est l'acquittation. Maintenant, c'est le décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do ponto 8, quitação 2009, e orçamentos... Térjünk át akkor a következő napirendi pontra, a 8-asra. Erről fogunk most szavazni. A jelentéstevő Iránze García Pérez, tehát 2009 évi mentesítés a téma az elváltás költségvetése blogban. Szavazunk az, az ötös bekezdés kivétel, nincs úgy látom kiegészítés. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Elektronikusan fogunk szavazni az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-en szavaztak mellette, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. 9-es napi rendi pont. 2010-es évi jelentés 2007-2013 közötti időszak kohéziós politikai programjainak végrehajtásáról. a votação. O relator não está presente. Vamos passar a votação. Nincs itt a jelentéstevő, szavazni fogunk. Azt hiszem lehet blogban szavaznunk, ezt is fogjuk tenni. 5 módosító, 1, 2, 3, 4, 5, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itt nincs végszavazás, módosítókról volt szó. Nézzük a tízes napirendi pontot, a munkaügyi és szociális normákat, valamint az európai vállalatok társadalmi felelősségét előmozdító szociálpedagóg a külső dimenziója. Itt is módosítókról fogunk szavazni. blokkban szavazunk ismételten. Négy módosító kíván mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük a 11-es pontot, a harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Papalopulú asszony, a jelentéstevő kére szót. Igen. Igen, szeretnék szólni. A Nőjogi Bizottság nevében nyújtottuk be ezt a jelentés véleménytervezetet. A LIBE bizottság fog ezzel foglalkozni, ők az illetékes bizottság. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosító javaslatot nyújtott be. A módosító javaslatok nagy többségét el tudom fogadni, egy pár kivétellel. A szocialisták módosítójáról van szó. A hetes módosító visszavonták, Azért, mert nem szabad diszkriminálni az idén jellegű munkavállalókat más munkavállalókkal szembe, illetve a 19-es módosító esetében egy szóbeli módosító lenne a javasolt bekezdés törlése, ez pedig így hangzik. From it should... Bocsánat, nem idézem. Hogyha nem ö, értenek egyet ezzel a törléssel, kérem jelezik, akkor az egész mondat törlésre kerül. A 26-os, 17-es, 18-as és 20-as esetében vannak még ö, megjegyzéseim, ide negatív jelet tettem, ennek több oka is van. A 26-ost visszautasítjuk, azért, mert a társulási szabadság, illetve a tagság olyan tényezők, amelyet mindenkinek garantálni kell. A 17-est is elutasítjuk azért, mert itt a bizottság szövege a jobb, megpróbálja általánosan megközelíteni az EU-t kivételek nélkül, a 17-es módosító pedig a nemzeti törvények szubsziditását vezeti be. A 18-as és 20-as módosítók esetében szintén azt javasoltam, hogy ezeket ne fogadjuk el, azért, mert a 18-as azt javasolja, hogy a harmadik országbeliek a befogadó országban tartózkodhatnak különböző engedélyekkel és vízumukkal, de ez ellentmond az illetékes az irányadó irányelvnek, hiszen itt igénymunkások, idénymunkásokról van szó, és itt megvan a maximum tartózkodási időszak. A 20-ast is visszautasítjuk, azért, mert itt is kivételek vannak. A többi módosító esetében azt kell mondanom, azt mondhatom, hogy nagyon értékes módosítók ezek, hiszen az idénymunkások emberi jogairól szólnak, és a szocialisták ezeket támogatják. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és akkor szavazzunk. Nyolcas módosító, mert a hetest visszavonták, tehát a nyolcas mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, ez okafogyott 26-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, 14-es mellette Igen, mert a 27-es okafogyott tevel, tehát 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhetes mellette ellene ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk, tizennyolcas Mellette, Ellene. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 19-es. Módosítással. Szóbeli módosítással. Ezt már bemutatták. Szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Mellette. És itt is van egy szobeli módosító. Tehát módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik, az árószavazás elektronikus formában. Lezárom a szavazást. 23 a mellette szavaztak, egyen tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Nézzük a 12-es napirendi pontot. Az Európai Szakképzési Együttműködés az Európa 2020 stratégia támogatására. Szenicsin asszony, a jelentéstevő, szavazni fogunk azonnal. Blokkban szavazhatunk az összes nem a nem teljesen az egész oldalon szereplő javaslatokról, Rendben, négyes, mellette, ellene, tartózkodás, Ezt ellenőrizni fogjuk, szavazást megnyitom elektronikus formában. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 9-en ellene elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig blokkban szavazhatunk 6-os, 7-es, 9-es, 8-as, 10-es, 11-es és 12-es, nem? Nem? Kérdezi az elnök asszony. 6-os, 7-es, 9-esről blokkban. Ki van mellette? 6-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellette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 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25-ös Huszonötös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. Elektronikus formában megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 28-as. Kiesik 27-es is, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 23-an szavaztak mellette. Nem volt tartózkodás, nem volt ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Pontu... Ah. Nézzük a 12-es át. Tehát a 12-es A, ez a kiegészítés a napirendünknek. Témáj pedig a e, belső piac, az egységes belső piac. Két módosító Svensson asszonytól, blogban szavazunk, ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Akkor tehát folytatjuk, a 13-as pontról már szavaztunk, tehát jön a 14. pont. A nőket sújtó szegénység megjelenési formája az Európai Unióban, Rovana Plomb az előadó, ővé a szó. Elnök úr, azt köszönöm szépen. Szeretném megköszönni minden kollégának, és köszönöm a szoros együttműködést a jelentés kidolgozásában. Ez egy fontos jelentés. Köszönet a bizottság titkárságának is. Olyban veszem, hogyha elfogadják ezt a jelentést, akkor előre tudunk lépni, annak érdekében, hogy a nemek közötti e, egyenlőség felé elmozduljunk, és így is szembeszálljunk az európai szegénységgel. Arra kérem önöket, hogy támogassák a jelentést, hiszen ez megoldási javaslatokat tartalmaz e fontos célok elérése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Numan asszony. A votação akkor folytatjuk a szavazást. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ámpel egyes, Nem, bocsánat, 44-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 46-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. hárman mellette, hárman ellene, egy tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empel ez okafogyottá vált a 19-es. 15 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a Kérem, nézzék meg a listát, és döntsék el. A három szavazást nem lehet egybe kombinálni. Megszavaztuk a 15-ös kompromisszumot. Arra szavaztunk. Vamos eh, votar novamente o compromisso 15. Tehát akkor a 15-ös kompromisszumon még egyszer szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 61-es mellette. Ellene. E, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a kifogással élnek. Megnyitom a szavazást a 61-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141-es e, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. hatvanhármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő oldalon folytatjuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ebből 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás Elfogadva. Ellenőrizzük. 69-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70-es módosítom mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, nem. E, okafogyottá vált. 73-as mellette. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodás az Álda ellene, nem, mellette szavaztak, akkor ezt is elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es, 78-as, 79-es ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazás 77-től 79-ig. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as. Nem. Erről nem szavazzunk, mert okafogyottá vált. 82-esről mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80 84-es ez egy kiegészítés mellette 84-es módosítóra szavazunk. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 84-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcvannyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es Nikolaj, azt, hogy módosítom mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kilencven es kiegészítés 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ámpel 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő oldalon folytatjuk méghozzá a 104-es módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as okafogyott, 105-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 107-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az MP 8-as. Nem. Elnézést, erről nem szavazunk. Folytatjuk a hatos kompromisszummal mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Következő oldal. Empel 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112-es okafogyott, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. 114-esen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor 121-es a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 125 okafogyott, 126-osra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 128 mellette, ellene sávkod, a 122 mellette ellene tartozkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 133-asra szavazzunk. Lezárom a szavazást. De lezárom a szavazást. Elfogadva. 134, 135 azonosak mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, úgy gondolom, a legjobb lesz, ha ellenőrizzük. 136-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 140-es első része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes. Garcia Perez mondja, Szóbeli módosítóval. Erről szavazhatunk? mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes, okafogyottá vált négyes is, az ötösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az ötösről, az ötösről most akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6-os, okafogyottá vált 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás,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 20 mellette, ellene. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ellenőrizzük. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 as okafogyott -e vált, a szempőről sem szavazunk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És ezzel 37-esnél tartunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartozkás elfogadva. Akkor záró szavazás elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen szavazat, egy nem szavazat, nincs tartózkodás. Gratulálunk Plomb asszonynak. Une question diverse, si vous pouvez annoncer les dates. Mais il n'a pas de questions diverses. Non. <laughs> Juste les dates et surtout la, le jeudi 3 mars. Tá. Ah. Ora, antes de terminarmos a nossa reunião, gostaria de relembrar. mielőtt befejeznénk a mai ülésünket, talán egy-két dologra emlékeztethetném önöket január 31-én hétfőn kerül sor a következő ülésünkre 15 órától 18.30-ig, akkor egy meghallgatást fogunk tartani az egyedülálló anyák helyzetéről. Aztán március 3-án ez egy csütörtöki nap lesz, 9-12 óra 30-ig egy ünnepséget fogunk tartani, a Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük majd. idén a cím a nők a politikában az Európai Unióban. Buzek elnök úr nyitja majd meg az ünnepséget, Mary Robinson, a volt ír miniszter elnök asszony lesz a fő előadónk ezen a napon. De kapnak majd írásban is további tájékoztatást erről. Ezzel pedig a mai ülésünket le is zárom. Szép hétvégét, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!